Kezdjük a szavazatmagyarázatokat. Elsőként a tett jelentés. Róda úr következik, tessék. Mr. Roda. Yeah, sorry. Sorry, Chair, I'm here. Köszönöm szépen, elnök asszony, itt vagyok. Vi har i dag med patientdirektivet lavet Nos, történelmi kompromisszumot értünk el. Ez a legtörténelmibb egyezmény, amelyre jutottunk itt a parlamenten, parlamentben. Valódi történelmi kompromisszumról van itt szó, amelyet itt megerősítettünk. A parlament és a tanács túl sokáig megosztott állásponton volt, különböző állásponton volt, és most nagyon nehéz munkával, de végül is sikerült a betegek érdekében kompromisszumot jutni, kompromisszumra jutni a túlságosan sokáig tartó várakozási idővel kapcsolatban. Hogy a tagállamok ö, orvosi és gazdasági értelemben is ellenőrizhessék az eljárásokat. Ez a betegek érdekében áll, és valóban köszönhetet mondhatunk a tárgyalóknak, és gratulálhatunk nekik, és magunknak. És az európai lakosságnak javára válik ez a szavazási eredmény. Köszönöm szépen, Róde úr! Kérek szépen egy kis nyugalmat, kérem, aki elhagyja a termet, az csendben tegye ezt. A következő hozzászóló Majstella úr. Mr. Mastella? Mastella úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eddig nagyon sok bizonytalanság volt a kezelési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében, illetve a határokon átnyúló orvosi ellátással kapcsolatban. Most fennáll a lehetősége annak, hogy az összes beteg az Európai Unió teljes területén bizonyos jogokat érvényesíthessen, és ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegye. Most nem arról van szó, hogy a határon átnyúló kezeléseket kifejezetten támogassuk, azokról az esetekről van szó, amelyekben ez kifejezetten szükséges. Több információra van szükség, és világossá kell tenni a szabályoknak a tartalmát is, amely szabályok a más országban igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokra vonatkoznak. A jelenlegi helyzet nem megfelelő, ezért ezzel az új irányelvel az összes európai beteg számára jobb esélyeket teremtünk. Esélyekről, lehetőségekről van szó, illetve arról, hogy a betegek tájékoztatást kapjanak a jogaikról. Köszönöm szépen. Rodríguez úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A spanyol küldöttség a szocialisták részéről mellette szavazott. Ami pedig a frakció többi részét illeti, hát úgy szavaztok, ahogy. De szeretnék hangot adni annak, az aggodalomnak, hogy a szervát ültetéseket is belevették. Annak ellenére, hogy a környezetvédelmi biztos nem szerette volna ezt. Engem aggaszt, ez remélem, hogy nem hat ki erre a jó joganyagra, amit elfogadunk itt. Már van egy direktívánk a transplantációkat illetően, nemrég fogadtuk el, és nagyon sokan támogatták. Úgyhogy vigyázzunk, hogy nehogy kárára legyünk ennek a jó munkának, amit elértünk Spanyolországban, az átültető intézményeknek nagyon fontos ez a jogszabály, több mint 20 ezer életet mentünk meg évente, úgyhogy már volt egy direktíva, az jó volt, fogadjuk el elnök. Köszönöm szépen, Messerschmitt úr tak formand vi står igen i dag med en sag som er drevet frem af ikke folkevalgte nemlig Köszönöm szépen. A, nem a nép által megválasztottak, eh, tehát az Európai Bíróság képviselői eh, nyomást gyakoroltak a megválasztott intézményekre, hogy e létrejöjjön ez eh, az irányelv, és azt ma megszavazzák nyilvánvalóan javítani kell a polgároknak a lehetőségeit, hogy megfelelő egészségügyi ellátáshoz jussanak, azonban ez az irányelv problémákhoz is vezet, amelyek árnyékot vetnek az előnyökre, illetve akár meg is haladják azokat. Tehát olyan nyomást fogunk valószínűleg gyakorolni az államokra, ami ahhoz vezet, hogy vállalhatlanul hosszúakká válnak a várakozó listák. Talán átmeneti megoldásokkal ezt le fogjuk tudni küzdeni, például az egyik országból származó országok, Németországból, Dániából vagy Hollandiából származó országokat, orvosokat elküldik majd más országokba, de hát az emberek sorban fognak állni, és annak a ténynek az ellenére, hogy egészségügyi járulékot kell, hogy fizetniük a jó ellátásért, mégis egyfajta ilyen potenciális katasztrófa fenyeget ebben az irányelvben, ami nyilvánvalóan árnyékot vet az irányelv előnyére. Higgins úr, Higgins úr. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Messerschmitt úrnak igaza van. Az szörnyű, hogy az Európai Bíróság hogy vonakodik, de azt, hogy gratulálni szeretnék, önök, kitűnő ez a jelentés. Ezzel az irányelvet a betegek átlátható tájékoztatáshoz jutnak a határon átnyúló egészségügyi ellátása vonatkozóan, de a ritka betegségekkel küzdők is kaphatnak orvosi ellátást egy másik tagállamban, hogyha a saját államukban ez nem elérhető. Tehát az betegeknek most végül is választása lesz és nem függ az anyagi eszközöktől, és nem nyomás alatt kell hozni a döntésüket. Másrészt viszont a tagállamok együtt is munkodhatnak. Ezen kívül tilossá tesz valamit, nevezetesen az orvosi turizmust. Tehát szerintem ez egy jó irány, erősíti az együttműködést a tagállamok között, nagyobb kohóziót teremt az Egyesült, az Európai Unióban. Jó nap ez nekem, köszönöm. Legrip asszony j'ai souhaité euh, également voter le rapport de ma collègue. Köszönöm euh, euh, a szavazáson, a határon átnyúló Nagyon sok előrelépést láthatunk ebben a dokumentumban a betegek mozgásával kapcsolatban. Nagyon sok munkát végeztünk itt az Európai Parlamenten belül, és hogy ez a pozitívum az egészségügyi ellátása vonatkozóan megszülethessen. Egyszerűsödnek az eljárások, a feltételek, amelyek mentén a betegek egy határon átnyúló országban, tehát nem a hazájukban vehetnek igényt, igénybe egészségügyi ellátást. Vannak olyan betegségek, amelyeket specifikus ellátással lehet gyógyítani, és azt is szerettem volna még aláhúzni, hogy ez a direktíva egy nagyon konkrét európai esetre vonatkozik, és a dokumentum által új jogok birtokába kerülnek az európai polgárok. Tehát ez egy nagyon nagy előrelépést a beteg mobilitás szempontjából az unión belül. Bíler úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mellette szavaztam a Krosztet jelentésnek. Végre egy nagyon hosszú terjesi folyamat eredményeit megvalósíthatjuk a gyakorlatban. Ez egy jó kompromisszum a betegek jogait illetően, és biztosítja, hogy a nemzeti egészségügyi rendszerek is érvényesüljenek. Olyan országokon például, mint Lengyelország. Így, hogy határon átnyúló ellátást kaphatnak a betegek, elkerülhetik a hosszú várakozási listákat, a komoly operációk esetében néhány országban nincs olyan ellátási rendszer, amely gyorsan tudna reagálni, pedig az idő nagyon fontos faktor. Nagyon fontos az állampolgároknak, hogy most eldönthetik, hogy a saját országokban műtettetik-e magukat, vagy nem. Reméljük, hogy az egész Európai Unióban visszatérítést kaphatnak a határon átnyúló ellátásért a betegek. A tanács szerint is ez az egyes belső piacnak része, így aztán az egészségügyi rendszerek versenyeznek majd egymással, így jobb leménység lesz az ellátás elnök. Szeretnénk betartatni a felszólalási időket, meg Guinness asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hagy mondjam el, hogy üdvözlöm ezt az egészségügyi irányelvet, de a részletekben rejlik az örök. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok tudatában legyenek, hogy még 13 hónapig nem lép életbe ez az irányelv. Időközben határon átnyúló ellátást kaphatnak, és visszatérítik nekik az ellátás díját. Tehát már ma is vannak állampolgárok, akik határon át utaznak, hogy ellátást kaphassanak. Akik részletet szeretnének erről nagyon összetett irányelvről, írtam egy kérdés-válasz szekciót a saját websájtomra, ez elérhető, kérem nézzenek utána az interneten. Ha nem tettem fel a jó kérdéseket, tegyenek fel kérdéseket, szükségünk van erre, hogy ezt a pozitív fejleményt támogassuk. Köszönöm elnök, köszönöm. Kalinowski úr. Köszönöm szépen. Az európai emberek egyre inkább mobilisabbá válnak, dolgozunk, utazunk, és egészségügyi ellátást is igénybe veszünk a határainkon túl. Az embereknek pedig meg kell, hogy adjuk a jogot az határon átnyúló egészségügyi ellátásra hazájukon kívül. Természetesen megfelelő eszközök birtokában tehetjük ezt, hogy megelőzzük az egészségügyi turizmust, lehetősé, lehetővé kell tenni természetesen azok számára, akiknek szüksége van a határok, aikon kívüli ellátásra, hogy ezt igénybe vehessék. Vannak olyan ö, ö, esetek, amikor specifikus betegségeknek az ellátására szakosodtak bizonyos intézmények. A nemzeti tagállamokon belül is nagyon fontos természetesen ezen ellátásoknak a biztosítása, és ez nagy hozadék, úgyhogy én pozitívan szavaztam. Róza, Róva, Jettem meg ki. Képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Helyes az, hogy európai intézkedéseink vannak most már annak biztosítására, hogy a polgárok egészségügyi ellátását szavatolhassuk. Ez egy nagyon fontos irányelv, és hogy nem a szolgáltatási irányelvbe kötöttük bele, integráltuk. Nagyon hosszú volt az előkészítési idő, látjuk azt is, hogy vannak deficitek a szolgáltatási irányelven, bizonyára ezért történt ez így. A beteg jogokkal kapcsolatban azt olvashatjuk itt, hogy a tagállamok kötelesek nemzeti oldalról visszaszorítani a hosszú váró listákat. Tudjuk nagyon jól, hogy számos tagállamban problémát okozhatnának a költségek mederben tartása és a megfelelő pénzeszközöknek a biztosítása az ellátásokra. Azonban úgy is alakulhatott volna, hogy a betegeknek a jó léte, a jó egészségügyi állapotása csak a pénztől függ. Lényeges az, hogy minél közelebb hozzájuthassanak a polgárok az egészségügyi ellátásokhoz, azonban a határokon túl is igénybe vihessék ezeket, amennyiben erre szükség van. Hárkén asszony. Elnök asszony, nagyon örülök ennek az egyezménynek. Ez biztosítja majd a betegek számára, hogy hozzáférjenek arányos módon és igazságos módon a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz. Hogyha ö, Anglia déli részéről egy beteg az Európai Bírósághoz fordulna, akkor most, és ezzel ezt próbáljuk elérni, az állampolgárok jogait tisztázzuk, és figyelembe vesszük a szükségleteket és a saját joganyagainkat is. Van azonban még néhány dolog, amit el kell fogadtatunk, a vények kölcsönös elismerése tagállamok között, ez nagyon fontos, mert az utókezelést is biztosítanunk kell, de van időnk, amikor még ezeket a részleteket tisztázhassuk majd. Ma a gazdasági válságban nagyon sok beteg fölteszi a kérdést, működik Európa? Szolgálja az érdekeinket? Ma Elmondhatjuk. Igen, működik. Mr. Baff. Köszönöm, Betten úr. Madam President, um, I... Elnök asszony, én ellene szavaztam a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogoknak, mert nagyon nagy terhet ró a brit egészségügyi ellátási rendszer, az NHS, a brit állami ellátási rendszer már így is nagyon nagy terhelésnek van kitéve, mert nagyon sok millió, hanem milliárd fontba kerül az, hogy máshonnan érkeznek betegek. Londonban például az én körzetemben ez nagy probléma. A brit egészségügyi rendszer még több ellátást kell, hogy adjon majd olyan EU állampolgároknak, akik egy penit se fizettek be a brit rendszerbe nagyon fontos, hogy szerintem nem végrehajtható ez a direktíva ellátást kellene nyújtani azoknak, akiknek szüksége van rá, de külföldi állampolgárokat nem kellene befogadni ellátásra, hogyha nincs megfo- megfinanszírozható biztosítása. Ez a jogszabály nem szolgálja az Európai Unió érdekeit, és van még egy ok, amiért fel kellene osztatni az EU-t. Takula úr? Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä, Tisztelt elnök asszony, fontos szakasznak tartom, hogy megtaláltuk ezt a kompromisszumot a bizottság és a parlament álláspontja között. Tehát határokon átnyúlóan tudunk cselekedni, így tudjuk biztosítani, hogy számos tagállamban a várólisták lerövidüljenek. És fontos azt is biztosítanunk, hogy a beteg jogok ne csorbuljanak. Természetesen az ellátás biztonságát kell legfőbb prioritásunknak tekintenünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy nemzeti szinten is minden tagállamban biztosítva legyen a megfelelő színvonalú ellátás. Elégedettségre ad okot, hogy elfogadtuk a GOSZTET jelentést, és ez hozzájárul európai szinten a magasabb életszínvonalhoz és magasabb ellátási biztonsághoz. Köszönöm szépen. Ich glaube, es ist wichtig, dass azt gondolom fontos a nemzeti adórendszereket felturboznunk a belső piaccal szemben. A szolgáltatások ez nagyon fontos, ezen a területen is fontos. Itt van egy negatív példa Magyarországon, ahol a válság adott vezetékbe visszamenőleges hatás, hatállyal. Ez nem fogadható el. Pont a pénzgazdaságban és a gazdasági szektorban érintettek a válság által. Nagyon remélem, hogy az egészségügyi ellátás területén a jövőben nem kerül ilyenre sor. Kérem ezért Orbán miniszterelnök utat, urat, hogy vizsgálja felül ezt a ö, jogszabályt, hiszen az a belső piac koncepcióval ellentétes. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és boldog új évet mindenkinek. Jó, hogy itt látom az elnöki székben. Egy dologban mindenki egyetért itt a házban, nevezetesen. Minnyáján hiszünk a működő belső piacban. Úgyhogy amikor az én választópolgáraim írnak nekem, és azt mondják, nem kapok jó állátást a saját választókörzetemben, el akarok utazni egy másik tagállamba. Csak nem tudják, hogy mi a jogi hátterennek. Így aztán én és sokan mások üdvözlik ezt a direktívet a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról. Azok az igazságszolgáltatási helyek, ahol a betegek nem kapnak megfelelő ellátást, hát onnan az állampolgárok átmennek egy másik tagállamba, és ezzel nagy nyomást gyakorolnak a saját egészségügyi rendszereikre, hogy minőségileg javuljanak de biztosítanunk kell azt, hogy elősegíthetjük ezt az eljárást, hogy a betegek után visszakaphassák a tagállamok a pénzt. De amint ezt a problémát megoldjuk, ez egy csodálatos irányelv elnök. Köszönöm, most pedig. FLECT erdészeti irányelv önkéntes partnerségi megállapodások Higgins úr. Köszönöm szépen. Én mellette szavaztam Kamerun és Kongóval kapcsolatban, hogy két oldalú megállapodásokat kössünk. Nagyon fontos, hogy a trópusi erdőket megőrizzük, az ökoszisztéma egyensúlya csak így maradhat fent. Ezen kívül az erdőben élő benszülöttek életének megőrzése nagyon fontos. Környezetüket leromboljuk, a nagyvállalatok lerombolják, és ez veszélyezteti az életüket, és mindez a profit érdekében. Van egy olyan módosító indítvány, amely azt mondja, hogy az erdészetet közkézbe kellene adni, és demokratikusan kellene, hogy ellenőrizzék az erdő lakói. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Martin jelentés, Messerschmidt kolléga. Tak, formand. Frihandel er reelt set. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt látjuk, hogy most egységes a piac e, az Európai Unióban, és nyilvánvalóan ez az egyetlen jó kezdeményezés a fejlődő országok számára. Ez egy olyan kezdeményezés, amit az egész világ előtt képviselhetünk. Látnunk kell, hogy a többi nagy régió hogyan fog viselkedni ezen a területen, e, esetleg stratégiai partnerségeket épít ki, e, egyezményeket köt és gyakorlatilag így létre tudunk már hozni Dél- és Észak-Amerika között, illetve Ázsiával szabadkereskedelmi megállapodásokat. de azt gondolom, hogy kicsikét bénultan állunk a más egyezményekkel kapcsolatban. Itt gyakorlatilag visszalépés történt az eddigi eh, lépésekkel szemben. Eddig volt egy szabadkereskedelmi megállapodás Pápia új és gyakorlatilag eh, nem sikerült ennél jobb eredményeket elérni a tárgyalások során. Mi történik aztán Kínával, Indiával és Amerikával, akik elveszik a munkahelyeket tőlünk? Ez nagy csalódás. Kamal úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. A leggazdagabb népek a legszabadabbak, és a legszabadabbak a leggazdagabbak. Ebben a rendszerben el kell ismernünk a szabadkereskedelem szerepét. Természetesen a WTO Doha fordulói nem voltak sikeresek, és ez eltorzítja a kereskedelmet az USA is egyre inkább kétoldalú szerződésekre bazíroz, nekünk is ezt kellene tennünk, hiszen a szabad kereskedelem nagyon sok szegény ország állampolgárainak az érdekeit nem képviseli, pedig nagyobb versenyképességre lenne szükségük. De ne a termelők érdekeit, hanem a fogyasztók érdekeit vegyük figyelembe. Sokan feltettek a kérdést nekem, a fejlődő országokban a kérdést. Nekik miért nincs hozzáférésük olyan minőségű szolgáltatáshoz, mint nekünk a nyugaton? Hát ehhez kell a szabad kereskedelem, hogy a fogyasztók sokáig élhessenek ezzel a joggal. Diva úr? Mikrofon nélkül. Mikrofon nélkül. Mikrofon is, oh. Oh. Yeah, now it's okay. Thank you. For... Köszönöm szépen. A csendes óceán Csipke Rózsika volt nagyon sokáig az EU-s kezdeményezések között. Nagyon örülök annak, hogy most végre felismerjük, hogy a Fiji és Pápua új guineai kezdeményezések, a gazdasági partnerségi egyezmények nem csak nekünk teszik lehetővé, hogy liberálisabban kereskedjünk velük, de fordítva is. Az egyik jó eredménye ezeknek a megállapodásoknak az, hogy a halászat esetében az eredet feltüntetés végre lehetővé teszi a csendes óceáni népeknek, hogy hozzáadott értéket teremtsenek a halászatukban. Vannak olyan országok, ahol bár egy csomó hal van a tengerekben, mégis importálják. Most végre ezt ki lehet korrigálni. Az a hal mennyiség, amit kifognak, végre értéket teremt, és exportálhatják ezt az EU-ba. Ez előrelépés a fejlődésben, és a szegénység csökkentésében. Köszönöm. We now move on. Elnök, most pedig nemzetközi örökbefogadás az Európai Unióban. Matera asszony. Elnök asszony, én megszavaztam ezt a szóbeli indítványt a nemzetközi örökbefogadásról az Európai Unión belül, mert a nemzetközi örökbefogadások tulajdonképpen lehetőségét teremtenek arra, hogy a gyerekek végre egy tisztes családba kerüljenek, abban az esetben, hogyha saját országukban nincs megfelelő család. Nagyon lényeges ebben a vonatkozásban annak garantálása, hogy a nemzetközi örökbefogadás valóban a gyermekek érdekében törje, történjen, hogy a nemzetközi jog betartásra kerüljön, és hogy ne gyerekkereskedelem alakuljon ki. Tehát lényeges ez a momentum, egyszerűsíteni kell az eljárást, túl sok a bürokrácia jelenleg még, és a szülőket ez gyakorlatilag nem motiválja arra, hogy nemzetközi örökbefogadásra adják a fejüket. Az, hogy ez most ugye korábban tiltva volt, ismerünk konkrét eseteket, 70 ezer gyerek szülők nélkül sokszor 40 ezer ebből árvaházakban nevelkedik, mások az utcán kötnek ki. Ezek az elhagyott gyermekek nagyon fontos, hogy családokba kerüljenek, mégpedig a nemzetközi örökbefogadás keretében. Szeszkova képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a magam részéről nem voltam sajnos jelen a hétfői vitán a saját gyermekei miatt. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy teljes mértékben a támogatásomról biztosítsam itt a jelenlévőket, és elmondhassam a véleményemet. Úgy gondolom, hogy a következő lépések oda vezetnek majd, hogy csökken a bürokrácia a nemzetközi örökbefogadási eljárásoknál, és javítják a nyomonkövetést is, hogy mi történik az örökbefogadást követően. Köszönöm. Megkénisz asszony. Madam President. Elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon sok képviselő nem tudja, hogy egy igen gonosz és csúnya háború túl az örökbefogadással kapcsolatban. Ez nem helyes. Hogyha valóban a gyermek jogait akarjuk szem előtt tartani ebben a vitában, és ezt egyébként megtettük ebben a házban, és az állásfoglásban, akkor jót teszünk minden gyermeknek, mindegy, melyik tagállamban született. Nagyon fontos, hogy ne mutogassunk egyetlen tagállamra sem, hanem mondjuk azt, hogy minden tagállamban vannak elhagyott gyermekek, akikkel nem törődnek, és akiknek új gondoskodási formára van szüksége. Nagyon sok család hajlandó arra, hogy befogadjon ilyen gyerekeket boldogan. Ugyanakkor azonban a felügyelet erről nem szabad megfeledkeznünk. Végül azok, akik örökbe fogadnak gyakran sokkal nagyobb felügyeletnek vannak kitéve, mint akik szülnek. Ronculli asszony? grazie, Presidente. Il mio pensiero... Köszönöm szépen, elnök asszony. A gondolataim azok körül, a párok körül koncentrálódnak, akik nehézségekbe ütköznek, amikor szeretnének örökbe fogadni valakit. Nos, az örökbefogadás eh, a szeretetnek egy megnyilvánulási formája, egy érték tehát, hiszen fel, befogadnak egy családba egy gyermeket, egy olyan gyereket, akinek nincsenek saját szülei már, akit az utcára tettek, ennek a gyermeknek joga van ahhoz, hogy családban nőhessen fel, és egy új életet kezdhessen. Egy új életet kell tehát kínálnunk neki, és meg kell bizonyítanunk kell számára, hogy egy boldog jövőben élhet. Ennek az állásfoglalásnak az elfogadásával egy erős üzenetet küldünk feléjük, és azt mondjuk, hogy a nehéz családi helyzetet át lehet hidalni. A bürokrácia és a hosszadalmas eljárások ugyanakkor nem vezethetnek ahhoz, hogy egy gyermekek álma, amit a jövőbe vetnek, az nem valósítható meg? Dodz asszony. Elnök asszony, köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt az állásfoglalási indítványt a nemzetközi örökbefogadásról. Több emberről is tudok a saját választókörzetemben, aki most bevállalta ezt a folyamatot, és nagyon jó látni az örömöt mind a befogadó szülők, mind a gyermekek arcán ilyenkor. Ugyanakkor azonban ez nagyon gyakran egy elhúzódó procedúra, és több évig tart. Az indítvány is említe, ez nagyon bürokratikus folyamat is lehet. Mi, mint parlament meg kell, hogy vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet csökkenteni a bürokráciát, és egyszerűsíteni a folyamatot. Ami a legfontosabb, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, és a szükségleteiket kielégítsük. Minden biztosítékot helyére kell tenni, hogy a sérülékeny gyermekeket védjük. Gyakran úgy tűnik, hogy a látszólag kedves szülőket, és akik be akarják fogadni a gyerekeket, egy olyan nehéz procedúrának tesz, vetjük alá, hogy végül föladják. Köszönöm, Muszkárdini asszony. Elnök asszony, Európában évek óta szembesülünk ezzel a problémával, a nemzetközi örökbefogadás problémájával. Ma azonban végre elfogadásra került egy állásfoglalási indítvány. Ezzel pedig olyan helyzet, amely egyre nehezebbé vált, végre szabályozás alá kerül. Ugye az új tagállamokkal az történt, hogy nem egyszerűsödött a nemzetközi örökbefogadás, hanem sokkal inkább bonyolultabbá vált. A párok számára az a lehetőség, hogy gyerekeket fogadjanak be a családjukba, akik nagyon sokáig szenvedtek, és az országukban igyekeztek ezt javítani, nem nagyon sokszor akadályokba ütköztek ismerjük a történetet, gyermekkereskedelem, szervkereskedelem, és még sorolhatnám. Ezért szükség volt arra, hogy az örökbefogadási gyakorlat nemzetközi szinten is felgyorsuljon, javuljon, annak érdekében, hogy egy európai örökbefogadással fogadással a gyerekek pozitív jövőt kaphassanak. Görling asszony. Köszönöm szépen. És ebb erről az oldaláról a háznak, hogy köszönjem meg az elnöklését. Nagyon hatékony. A nemzetközi örökbefogadás természetesen nagyon fontos. Fontos, hogy jól rendezzük el. Ezért üdvözlöm ezt az állásfoglást. Ezt mondja, és nagyon sok más állásfoglalás is ebben a házban, hogy milyen józan, okos dolgot tehetnénk. De én itt most, és én nagyon sokat tudok erről a témáról, mert jelenleg is segítek egy ilyen ügyjel küzdő választópolgáromat, hogy mi nem vagyunk vezetők ebben az ügyben, nem jól mutatjuk az utat, nem egyszerűsítjük az állampolgároknak az életét. Hagy kérjem, hogy a jó megszövegezést a gyakorlatban is megvalósíthassuk. Ha valóban leegyszerűsítjük a bürokráciát, hatékonyabb lesz. Ha nem, akkor újra feltaláljuk a kereket, és megnehezítjük mindenki életét Európában. Elnök, köszönöm, Takula úr! Arvoisa puhemies, myös osa... Elnök asszony, én is a szövegterve, szöveg mellett foglalnék állást, illetve a nemzetközi örökbefogadás mellett. Saját bőrömön, illetőleg nagyon közelről láttam számtalan esetet, úgyhogy mindenképpen ez a szöveg ahhoz járul hozzá, hogy fölgyorsulnak a folyamatok, és a rossz állapotok megszűnnek. Átláthatóságról kell gondoskodnunk, azonban arra is kell, figyelnünk kell, hogy etikai szempontból, erkölcsi szempontból vállalhatóan cselekedjünk, és ne az emberkereskedelmet támogassuk. És fontos látnunk, hogy a gyermek nem egy eszköz, nem egy tárgy, hanem egy olyan gyermek, aki az örökbefogadással egy szeretetteljes családot fog kapni. Egy fontos egyén, akire figyelnünk kell, és hát az is fontos, hogy azokkal a lehetőségekkel és jogokkal rendelkezzen, hogy családot kap, apát és anyát. Nem szabad ezt a holisztikus megközelítést elfelejtenünk, ezt kell szem előtt tartanunk. Természetesen a valóság ennyire nem egyszerű mindig, vannak kulturális különbségek, Eh, amelyek eh, a vitában is megmutatkoztak, de a fontos, hogy megtartsuk a eredeti szemléletet, hogy egy megfelelő kiegyensúlyozott felelős legyen lehetőség. Most pedig a stabilizációs és társulási megállapodáshoz az EK Szerbia között Messerschmitt úr. Er- Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerbia az elmúlt időszakban nagyon sokat szenvedett a törökök, a németek, az oroszok is elnyomták történelmük során, most pedig végre úgy tűnik, hogy ezt a múltat megfordíthatják. És ezek a régi rossz idők végre megfordulnak egy pozitív jövőbe. Ha Belgrádban járunk, láthatjuk azt, hogy ott miket szenvedtek el, a többi balkáni országgal valószínűleg ugyanez volt a helyzet. Az Európai Unió és a NATO sajnos ugye nem éppen nagyon jó társak sok esetben, de barátokat szerezni egy fontos momentum, úgyhogy a jövőre nézve azt kell mondanom, hogy fontos a múltat magunk mögött hagyni, és erről is van szó ebben a dokumentumban. Köszönöm szépen. Nikolásik képviselő következik. Köszönöm szépen. A stabilizációs társulási megállapodás az Európai Unió és Szerbia között olyan alapot teremt, hogy közös lesz a kapcsolat, a kölcsönös kapcsolat, a reciprocitás mentén, és Szerbia tovább stabilizálódik, és az egész balkáni félsziget is. Nagyon fontos, hogy a modernizáció tovább folytatódjék, érvényes ez a gazdaságra és a, az általános életre is. A demokrácia előre mozdítása, a jogállamiság, az igazságszolgáltatás megreformálása, és még sorolhatnám, mind-mind ide sorolható. Az igazságszolgáltatás és az igazságügyi rendszer egyébként a sarokpontjai ennek a folyamatnak. Ez a megállapodás az emberi jogok elleni jogsértések felgöngyölítését is jelenti, és az ittivel való önkéntes összedolgozást is. Köszönöm. Kalinowski úr. Kalinowski úr. Ja wstaje się do następnej, do następnego raportu. Igen, én majd a következő jelentése kapcsolatban szeretnék hozzászólni, elnök asszony. Igen? Matthias. A Matthias jelentése kapcsolatban. All right, we will... Elnök? Jó, rendben. Följegyeztem. Hanem úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az ön személyzetének és a tolmácsoknak is ezt a nagyon hosszú ülést amikor a demokrácia és a supranacionalizmus között kell választanunk, akkor mindig a nemzetek feletti irányzatra esküszünk, különösen a Nyugat-Balkánon. Bosznia, Koszovó, Macedónia az egyetlen célja az etnikai határok megvédelmének ez. Nagyon nehéz működő demokráciát megvalósítani, ha csak az emberek között nincs valami közös nevező, hogy összefogjanak. Hogyha akar az ember egy kormányt, ahhoz kell egy nép is, ahol mindenki egyfajta identitást magának val. Nevezetesen a demokráciához, demoszra népre is szükség van. Különben nincs értelme annak a szónak, hogy mi nem mondom, hogy nem lehet kisebb egységeket kialakítani, vagy nem szóródhat szét egy nép, de nagyon fontos a nemzeti határozottsághoz a demosz a nép, hogyha kimarad a demokráciából, a demosz a nép, marad a krátosz az állam. És ez nem jó dolog. Köszönöm. Diva úr. Mikrofon nélkül. You have a problem with your microphone again. Yes, I do. Yes. Good. Uh, This is very... A mikrofonját kérjük. Igen, ez tényleg jó hír, elnök asszony. Hogyha látjuk, hogy Szerbia hoda, hova jutott a jogállamiságban és a nemzetközi jogban, figyelembe, hogy Szerbia hol tartott 20 évvel ezelőtt, akkor dicsérnünk kell a szerb igazgatást a megtett lépésekért, jól szolgálják országukat. Még akkor is, hogyha Koszovóval kapcsolatban nem tökéletes a viszony, már akkor is ott is a jogállamiság, a Nemzetközi Bíróság előtt is, az igazságszolgáltatásban is, a nemzetközi legjobb gyakorlatokban is, és a szolgáltatások függetlenségében is magas minőségű jogállamiságot láthatunk. A kopenhágai kritériumokat betartják. Tehát minden aspektus szempontjából egy olyan ország, amit egy nagyon súlyos háború sújtott, most készen állnak arra, hogy jó partnerek legyenek az EU más partnereink. Gratulálok nekik. Elnök, köszönöm. Katszin jelentés, Bílan úr mam jeszcze oświadczenie w sprawie serbii jeżeli mogę. köszönöm szépen igen én a szerbia jelentése kapcsolatban szólnék az európai unió és szerbia közötti megállapodás azt kell mondanom hogy sarokpont egy nagyon fontos mérföldkő a, az ország társulásában és ezzel mi is elmozdulunk Szerbia felé. Én támogatom ezt a megállapodást, és a tagállamokat is felszólítom, hogy minél hamarabb ratifikálják. Szerbia integrációja nagyobb együttműködést jelent az iktivel, a korábbi Jugoszlávia kontextusában, és a Koszovóval, Koszovóról folytatott dialógust is. A roma kisebbség diszkriminációja is egy nagyon fontos téma, ez is terítékre kerül, és Örülök, hogy a demokráciát támogatják, az emberi jogokat is felkarolták ebben az országban, ugyanúgy, mint a szociális és gazdasági előrelépést is. Köszönöm. Most pedig Mastella képviselő következik. A Matthias jelentéssel kapcsolatban. Elnök úr, elnök asszony, pozitívan szavaztam, és azt a véleményt képviselem, hogy az Alzheimer korral és a demenciákra irányuló kezdeményezéssel kapcsolatban jó irányba haladnak. Saját tapasztalatom is van, édesapám is ilyen betegséggel küzdött. Az egészségügyi politika mindenképpen egy nagyon kiemelendő terület, tehát támogattam ezt a kezdeményezést. Európai térséget kívánunk létrehozni egyensúlytalanságok nélkül, főleg amikor a, a kezeléshez való hozzáférésről beszélünk. Ezeknek az embereknek az életkörülményeit és minőségét javítani kell, ez pedig akkor lehetséges, hogyha több a kutatás és többet tudunk el a betegségről. Szolidaritásra szükség van, a jó gyakorlatok megosztására, és a jobb koordinációra is az egyes tagállamok között, hiszen ekkor lehetséges a szolidáris reakció a demenciákat, demencia betegségeket akkor tudjuk jobban kezelni, hiszen ez a betegek javát is szolgálja, azoknak is a javát szolgálja, akik ellátják ezeket a betegeket, legyenek azok a családtagok, vagy pedig a kórházi dolgozók. A nemzeti akció tervekben is prioritásként kell kezelni ezeket a témákat. Kelly úr. Köszönöm szépen. Én is a jelentés mellett szavaztam, és nagyon örülök, hogy elfogadták. Meg kell, hogy mondjam, hogy minden vitán részt vettem, de nem volt esélyem, nem kaptam esélyt arra, hogy hozzászóljak, úgyhogy most kihasználnám ezt az esélyt. A legfontosabb, amit mondani szeretnék, az az, hogy kutatásra van szükségünk ahhoz, hogy láthassuk, hogy mi okozza pontosan az Alzheimer-kort. milyen szerepet játszanak a különböző tényezők, a genetika például. Miért van az, hogy több nő betegszik meg benne, mint férfi? Ezek nagyon fontos kérdések, és választ kell adnunk rá, de ezt csak kutatással érhetjük el. meg kell találnunk az ellenszerét ennek a kornak, és választ kell erre a kérdésünk. Köszönöm. Kalinowski úr? Przewodnicząca, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Alzheimer betegség az egyik olyan, amire vonatkozóan nincs még gyógymód. És miután előrekszik a társadalom, nagyon úgy tűnik, hogy egyre több embert meg fog támadni ez a kor. Ennek szörnyű következményei lesznek a következő időszakban, már a közeljövőben. A demencia nem csak egyfajta tény, nem az a megállapítás, hogy valakinek ez a betegsége, hanem az őt körülvévő közeg, aki ápolja, egy nagyon fontos kérdéskör. Definiálnunk kell, hogy hol vannak a problémás területek, és az egészségügyön belül javítani kell a feltételrendszert az ellátásra. Tervekre van szükség, azért, hogy a betegek és a betegeket ellátóknak az életét is javítsuk, és korlátozzuk azoknak a számát, akik a jövőben ennek a betegségnek az áldozatává válnak. Higgins úr kap szót az asztma inhalátorokról. Thank you, President. I actually... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én kértem az előző jelentése kapcsolatban, az Alzheimer kapcsolatban se időt, de mindegy. Jó, köszönöm szépen. Amit el szeretnénk mondani, az az, hogy több oldalúan közelíti meg az Alzheimer kór kérdését. Prevenció, diagnózis, kezelés, meggyógyítás. Az Alzheimer kór, ettől nagyon sok ember fél, retteg tőle mindenki, két dologtól mindenképpen fél, a ráktól és az Alzheimer-től. Nagyon nehéz diagnosztizálni az okait, nagyon nehéz prevenciót megvalósítani, és aztán meg kell vizsgálnunk a gyógyítást is. Az um, Alzheimer-t 1906-ban fedezték fel, demenciák részein, de még ma sem tudjuk, és ma sem gyógyítjuk ezt a betegséget, hogy mi okozza. Ugyanakkor a nagy kihívás az Mit fogunk tenni? Hogyan fogjuk diagnosztizálni ahhoz, hogy a prevenciót megvalósíthassuk, és hogyan fogunk végleges gyógyszert találni? Köszönöm. Elnök asszony. Akkor nem az asztmával kapcsolatban akar már hozzászólni, ugye? Nem. Jó. Matera, Muscardini asszonyok akartak hozzászólni, de elhagyták a termet, úgyhogy most a hajti helyzet, Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy azok számára, akik valaha is jártak te Haitin, nyilvánvaló a szörnyű pusztítás, amit megélt a sziget. Ha megnézzük azt, hogy mi történt Haitin, mindenki egyetért, hogy nagyon jó, hogy a segélyszervezetek és a civil szervezetek összefogtak, és helyben biztosítottak takarokat, ellátás segélyt. De egy év eltelt és néhány probléma, amit ez az állásfoglalás is kimutat, hogy ásóval kell boldogulniuk, és nem elektromos műszerekkel, illetve nincs elég lakhatási lehetőség, a föld parcellák elosztása nem egyértelmű. Ezen kívül, hogy fontos erőfeszítéseket kell tenni a helyi kormányal összefog, hogy megoldjuk a problémát. De egy dolog nincs benne, a magánszektor szerepelása. Ha hosszú távú megoldást akarunk, akkor rövid távon jó civil szervezetek, segélyszervezetek, de hosszú távon be kell vonnunk a magánipart. Elnök, igen, Diva úr. 5% of the rubble a hajtin felhalmozódott romhalmaz 5%-át sikerült eltávolítaniuk egy év alatt. Egy millió ember ö, nincs ö, lakása, 15 a lakható építményeknek csak ennyit tudtak fölépíteni, és több millió betegek? Miért? Miért csak 5 át vitték el a szemétnek? Hiszen a kőművesség alapvető tevékenység. Ki fogja ezt megtenni? A civil szervezetek? Majd a biztos fog oda menni? Nem. Ezt a szemetet csak nehéz járművek távolíthatják el. Egyetlen szervezetnek van ilyen. Tengerészet, légierő, katonaság. És mikor ők jöttek, akkor itt a baloldal itt a házban és mindenhol kiabáltak, menjetek el Haitiről. Megtették. Most meg úgy van Haiti, ahogy volt egy évvel ezelőtt. Politikai szempontból elképesztő, hogy senki nem vállalta a felelősséget, senki nem vallja magáénak ezt a válságot. Ez a bal oldalnak a hibája, csak az övék. Elnök. Köszönöm. Most pedig a szólásszabadság megsértés és a szexuális irányultság miatti általános megkülönböztetés Litvániában. Ez az utolsó napi rendi pont. Mr. Takula? Takula úr? Puhemies, tähän Haitin tilanteeseen. Elnök asszony, ami a haiti helyzetet eh, illeti, ez is hozzászólnék még pár szóban. Fontos megállapítanunk, hogy a munka koordinációja hiányos volt. A koordinációt kell javítani méghozzá oly formában, hogy felgyorsuljon az újjáépítési folyamat, ahogy az Diva kollégám már az előbb említette. Aztán van persze a jelenlegi helyzetnek egy politikai háttere is, egyetlen pártnak sem állhat érdekében, hogy így folyanak tovább a dolgot. Az alapvető ellátásról gondoskodni kell méghozzá sokkal gyorsabban, mint az elmúlt évben ez történt. Célirányosan kell segítséget nyújtanunk, és hogyha a polgárok szintjén nézzük meg az egészet, akkor csak azt mondhatjuk, hogy sajnos nem történt sok minden. Nagyon sok keresztény segélyszervezet vállalt feladatot a újjáépítésben, hogy segít, próbáltak segíteni az emberek mindennapi életében. Természetesen ezt is dicsérő szóval kell illetni, illetőleg támogatni kell, de hát azért ezen túlmenően is sokkal jobb koordinációra van szükségünk, ami az európai intézkedéseket és az ENSZ intézkedéseket illeti. Most pedig Van Dalen úr voorzitter <clears throat> litouwen is een szuvereine lidstaat. Nos, elnök asszony, Litvánia szuverén ország, ennek az országnak a parlamentje pedig most egy olyan tervezetet kíván elfogadni, ami a szexuális orientációt pelengére állítja. A demokrácia működik ebben az országban, az országnak az elnöke kétszer is eh, fogadott el ilyen törvényt, és most megindult az új tervezettel kapcsolatos politikai vita, aminek a kimenetelét még nem látjuk. Az Európai Parlament, mint már elhangzott, most megnézi a tervezetet, a parlamenti többség pontosan tudja, hogy mi az, ami rendben van, mi az, ami nem elfogadható. Tehát van egy erkölcsi iránytünk, és meglátjuk, hogy hogy fog kinézni a törvénytervezet, hogyha ez megszületik, akkor a litván parlament fog dönteni, úgyhogy nem tudom elfogadni az arrogáns hozzáállást. Köszönöm, Mikolásik úr. Köszönöm szépen, pani predsedajúca. Právo príjmať... Köszönöm szépen. elnök asszony. Bocs. Köszönöm szépen. Jogi lépések megtétele mindig a nemzeti tagállamnak a kompetenciája, és Litvániának is megvan ez a joga. Tehát EU-s kontextusban szükség van arra, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy a szexuális orientáció tulajdonképpen minden tagállamnak a saját kompetenciájába tartozik, és nem az EU-é, nem az EU asztalára tartozik. A gyermekek felnevelése és a jövőre való felkészítése nem szabad, hogy diszkriminatív módon történjen, meg kell őket óvnunk, meg kell védeni őket a kívülről érkező sértő és őket tulajdonképpen veszélyeztető információkkal szemben. Ez az információ sokszor negatívan is befolyásolhatja a gyerekeknek a fejlődését. A gyerekeknek tehát megvan a joga, hogy megvédjék őket olyan információkkal szemben, amely ö, hátráltatja és rossz irányba ö, befolyásolhatja a fejlődésüket. President, thank you. Lenzbergis úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Itt vannak a megjegyzéseim azzal kapcsolatban, hogy Litvániát elítérjék valamiért, ami meg sem történt. Én azt javasolnám, szóbeli kiegészítésként, hogy a az Európai Parlament beavatkozása a nemzeti parlamentek ügyeibe bármely tervezett jogszabályba ellentmond a szuverenitás és szubszidiaritás alapelvének az Európai Unióban, és így veszélyezteti az Európai Parlament munkáját, és a volt Szovjetuniós gyakorlatokra emlékeztet. Ezt javaslom elfogadásra. Ezen kívül ennek az állásfoglalásnak az előzménye egyetlen nemzeti parlamentben helyet kapó képviselőnek a javaslatára történt. Ennek ellenére elfogadtak a parlamentben egy ilyen dokumentumot, és mégis több pesztámban fogalmazták meg. Hatszor említik a litván rossz jogszabályokat. Ez abszurd. Megsértésre beszél, elnök félbeszakítja. Landsbergi úr folytatja, semmiféle megsértés nem történt, nem történt még a litván parlamentnek semmilyen döntése. Ezt nagyon alacsony szintű raportőri munkát mutat, a felelősségvállalás teljes hiányát, egy értéketlen dokumentum ez, és ezt a szemétbe kellene dobni, így aztán leszavaztam az egészet. Elnök, köszönöm szépen. Hanan úr, Hanan úr, ebédelni szeretnénk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Évtizedek óta az Európai Unió tagállamai általában véve haladnak a jogegyenlőség, a magánéletvédelme és a személyes szabadság felé, úgyhogy nagyon remélem, hogy legalább most nem lépnek vissza egyik tagállamban sem a szexuális irányultság alapján. Nem, nem hiszem, hogy lesz ilyen visszalépés. Azt hiszem, hogy ez az, amit senki nem említett. Ez egy jelentés, ez nem egy jogalkotói állásfoglalás. Ha jól emlékszik, mi is sokat vitáztunk erről a 28-as bekezdésről Nagy-Britániában, és akkor a saját pártom ezt ellenezte, én is. Amikor még 27-es bekezdésnek hívták, akkor is értelmetlennek tűnt nekem, hogy a jog jóvá hagyja, vagy elítélje a szexuális irányultságot, miközben a vadászat és a pisztolytartás megengedett. Lehet, hogy valaki az abortuszról, eutanáziáról van véleménye, Hollandiában is lehet véleménye. Ezek nagyon fontos alapdolgok, amiket a nemzeti mechanizmusok kell, hogy eldöntsenek. Legyen már bennünk annyi alázatosság, hogy ezt beismerjük a 27 tagállamban. Elnök, köszönöm szépen, és ezzel felfüggesztem az ülést három óráig. Köszönöm a tolmácsoknak.